Akkor áttérünk a napirendünk következő pontjára. Négy állásfoglalási indítványról van szó, Laos és Vietnám esetéről. A szerzők kapják meg az szót, de Kejzer az első. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr ismét egy sürgős helyzet Vietnámmal és Laosszal kapcsolatban. Igaz, hogy más ilyen is volt már az Európai Parlamentben, de hát ez valóban nem maradhat halott betű, amit előttünk van. Eléggé aggaszt bennünket 2006 óta. Az Egyesült Államok levette a fekete listáról Vietnámot az emberi jog tekintetében, ugyanakkor az emberi jogi aktivistákkal szembeni agresszió továbbra is jelen van és növekszik egy esetet ö, említek Trangsai Tangti asszony esetét, ö, újságíró, blogger, író, ö, ez az asszony, és homályos okok miatt van börtönben, az emberi jogi véleménynyilvánítás miatt diabetikus, nagyon súlyos az egészségügyi helyzete, nem csak azt követeljük, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljön a börtönben, hanem azt is, hogy azonnal bocsássák szabadon. Sok mindent tudunk Vietnámról, hatalmas országról van szó, az ASEAN elnöke lesz 2010-ben, és azt kérjük tőle, hogy a nemzetközi demokratikus elvárásokhoz összhangban lévőbb viselkedést mutasson, akár erkölcsi megfontolásból is. Köszönöm. Köszönöm két percre, Thomas Mann kapszót. Az emberi jogok helyzete Vietnámban aggasztó. Vallásüldözés, főleg a buddhistákat és keresztényeket üldöznek mindennapos. Aki a szabadságért és az emberi jogokért síkra száll, megfigyelés alá kerül. Szeptember végén a Batnang kolostor több száz szerzetesét vették őrizetbe, szétrombolták a kolostort, a rendőrség pedig nem lépett közbe. Aki más kolostorba akart menni, a rendőrség összeverte. Az Európai Unió és a világ más országa is felszólította Vietnámot, hogy javítsa az emberi jogok helyzetét. Több száz oka lenne, hogy megváltoztassák a politikát, hiszen Vietnám jövőre az ASEAN országok soros elnöke. Nem sokkal jobb a helyzet Laoszban sem. November elején hát több mint 300 békés tüntetőt, akik a demokráciáért és a pluralizmusért tüntettek, a titkos rendőrség brutálisan összevert. A politikai párbeszédért folytatott erőfeszítést az egy állampárt ebben az országban és csírájában el folytja. Számos több ezer szerzetes menekült Tajföldre, és nem kapják meg a menekült státuszt. Az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet azt közölte, hogy a menekült táborokban szinte már nem is lehetséges a humanitárius segítségnyújtás, hiszen az embereket letartóztatják és Laoszba visszakényszerítik teljesen alaptalanok azok az állítások, hogy önként térnek vissza a szerzetesek Laoszba. A parlamentnek pontosan tudnia kellene, hogy mely emberjogi egyezményeket tartottak be ezek az országok, melyeket nem ültettek át, és melyeket nem vettek figyelembe Vietnámban és Laoszban. Hautala asszony, egy percre. Igen, tisztelt elnök úr. Örülünk a hírnek, hogy az ASEAN országok egy regionális emberi jogi szervezetet hoztak létre. Ez egy nagyon észszerű döntés, és a vietnámi szerzeteseket is lehet támogatni úgy, akik emberi jogait eh, megsértették. Tehát eh, így ebben az Emberi Jogi Bizottságban lehet foglalkozni az ügyjel. A helyzet Vietnámban egyre nehezebb és egyre aggasztóbb. Ténylegesen eh, láthatjuk, hogy, szá, hogy 300 szerzetest és apácát értek támadások a vallásuk gyakorlása miatt, és vallásuk gyakorlásában folyamatosan zaklatják őket. Az ENSZ emberi jogi bíróságának az ítélete is úgy szól, hogy az ENSZ jelentésének értelmében a vallásszabadságot, a gyülekezés szabadságot, gondolkodás szabadságot meg kellene adni ezeknek az embereknek ebben az országban. Köszönöm. Most akkor átadom a frakciók felszólalóinak a szót. Krisztián Préde az első. De persoane se află în detenție pentru opiniile lor politice. Köszönöm szépen. A călugărilor budiști surveniți la sfârșitul lui septembrie vădește elfogadhatatlan talán, hogy vallásos meggyőződésük miatt börtönözzenek be embereket. Vietnám nem hajlandó emberjogi helyzetén javítani. Laosban pedig még továbbra is titkos fogságban vannak azok a tanárok és diákok, akik tüntetést szerveztek. Az emberi jogokat súlyosan megsérti a hadsereg. Mindaz, aki ezeken a tüntetéseken részt vett, üldöztetés áldozatává vált. A kisebbségek védelmét illetően azok, akik szeretnék vallásos, szaba, vallási szabadságukat gyakorolni, ezt lehetővé kell tenni. A nemzetközi közösségnek közelről figyelemmel kell kísérnie e két, e két ország emberi jogi helyzetét, és mindent latba kell vetnie, hogy ezen javítson. Geringer de Köszönöm egy percre, Geringer de Odenberg asszony panie przewodniczący! trwające negocjacje. az európai unió tárgyal egy új együttműködési és partnerségi megállapodásról Vietnámmal, és ennek van emberi jogi záradéka. Vietnámban az emberi jogi helyzet nagyon aggasztó, különösen amikor arról olvasunk, hogy a blogszerkesztőknek és az internetfelhasználóknak milyen osztályrész jut dacára annak, hogy hirdettük a véleményszabadságot, erről szó sincsen ennek érvényesüléséről Vietnámban. Lábbal tiporják az emberi jogokat. A blogszerkesztésre vonatkozó hatályos törvény az elnök közben kéri, hogy lassabban beszéljen, de a 2008-as szabályok a blokkszerkesztéssel kapcsolatban szükségesé teszik azt, hogy tulajdonképpen csak a magánéletre vonatkozóan készülhetnek bejegyzések. Akik pedig ezen túllépnek, azokat börtönbe vetik. Az NGO-k erről számolnak be. Azt kell mondanom, hogy ez ránk nézve is árnyékot vet, hiszen jogi lépéseket kellene tennünk, és az új együttműködési megállapodásnak emberi jogi záradékot kell tartalmaznia. Fan Bálán kollega következik most. Elnök úr, az ALDE képviselőcsoport úgy gondolja, hogy Laos és Vietnám nem demokráciák, hiszen nem érvényesülnek az emberi jogok, sem a vallásszabadság, sem pedig egyéb szabadságjogok. Teljes szívünkkel támogatjuk ezt az állásfoglalást, és azt kérjük a tanácsot és a bizottságot, hogy ugyanígy tegyenek. Köszönjük szépen! Legutko képviselő következik. Pányi Przewodniczący, jeszcze raz chciałbym pod... Elnök úr, ismét szeretném hangsúlyozni, hogy milyen drámai a helyzete a keresztényeknek Vietnámban. Mind a két országban a totális állami rendszer miatt az állami szervek célkeresztbe vették a keresztényeket. Ez a hatalmon lévő pártnak a politikája a keresztényeket olyan vallásként tüntetik fel, mint amelyek a nyugati imperializmust testesítik meg. Állandóan elnyomásban, kínzásban, vagyonaik elkobzásában, megfélemlítésében van részük ezeknek az embereknek, pszichiátriára zárják őket. Ez elfogadhatatlan véleményünk az Európai Unió véleménye szerint nem léphet, nem küzdhetnek a kereszténység ellen, valamit tennünk kell, hogy ennek véget vessünk ennek a magatartásnak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Korhola az, hogy kapott egy percre szólt. Tisztelt elnök úr! Itt szeptemberben a nemzetközi politikában már megtárgyaltuk, hogy be kell tartani azt az egyezményt, amely a lelkiismeret és a szólásszabadságot garantálja a politikai hozzátartozástól függetlenül. Azonban ezekben az országban nem tartják be ezeket az alapjogokat, azokat, amelyeket aláírtak az egyezményben. Itt a politikai akarat számít. Az említett tüntetésen résztvevőket letartóztatták, és az idén november másodikán is volt egy tüntetés Laoszban, amelynek résztvevőit őrizetbe vették. A tüntetőknek eh, semmi más nem tudtak a szemükre vetni, mint azt, amit Laos nemzetközi egyezményekben is aláírt, és pedig azt, hogy eh, szerették volna gondolataikat, szerették volna véleményüket szabadon eh, kifejezésre juttatni. Az országot mindenáron vissza kell téríteni a demokrácia útjára, ahol betartják az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm. Most Mark Tarabella egy perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. 2007. júliusában örültem, hogy 2006 a nyitás éve volt Vietnám szempontjából. Különféle vallásokat gyakorolnak a területén, és ezt engedélyezte. Két évvel később ez a helyzet nem javult, még mindig nincs vallásgyakorlási szabadság, Vietnám esetében az oktatásügyi, egészségügyi törekvéseket figyelembe véve továbbra is emlékeztetni kell az országot az emberi jogok fontosságot, különös tekintettel, hogy jövőre az ezen elnökségét fogják ellátni. Szeretném, hogy az emberi jogi megállapodást teljes mértékben tiszteletben tartsák ideértve a gyülekezési és szólásszabadságot, illetve követeljük, hogy 2009. november 2-án a békés demonstrációs során, illetve 2006. októberében letartóztatottakat bocsássák szabadon. Köszönöm. A minúta. Richard Sányecki következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ebben a parlamentben már beszéltünk Vietnámról korábban is. Egészen pontosan a buddhisták üldözéséről. Ez ugyan a korábbi ciklusunk során történt, de gyakorlatilag ugyanerről a témáról beszélünk ma, a vallás szabadság ellen vétenek. A keresztények ellen. Azt kell mondanom, hogy ez a valóságnak sajnos mindennapos része ezekben az országokban. Az én országomat nagyon érzékenyen érzi, érinti az emberi jogok kérdése, és ezért nem csak politika csinálóként, politikusként, hanem blog szerkesztőként is azt kell mondanom, lengyelországi képviselőként, hogy protestálok az ilyen magatartás ellen. A blogszerkesztők elleni fellépést nem lehet megengedni, meg kell őket védenünk. Köszönöm szépen, most a KCTI rendszeret érnénk át. Mauro képviselő az első. Egy perc. Elnök úr, köszönöm. A diszkrimináció és az üldözés vallási alapon, hát ez azért nem csak Vietnámban létezik, és nem is csak egy pár napos vagy pár hétre, hónapra visszatekintő történet, hanem több mint 50 éve zajlik ez. Vilongban a kolostort szétverték, buldózerekkel mentek neki a Szűzmária templomát egy temetőben. Papokat félemlítenek meg, az áldozatokat pedig aztán tevőleges aktivistának bélyegzik meg, és aztán a másként gondolkodókat megfélemlíték különböző intézkedésekkel, és azt kell mondanom, hogy Laosból is nagyon aggasztó híreket kapunk. A keresztényeket megfélemlíték, nem hagyhatják el a falvaikat. Elnök úr, a vallási szabadság nem olyasmi, amit csak úgy odaítélünk valaminek, az egy alapvető emberi jog. Köszönöm szépen. Zsabró képviselő. Przewodniczący, z satysfakcją należy odnotować każde działanie, które ma na celu podkreślenie wagi praw. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy eh, a világ ezen részén történő emberjogi megsértésekről van szó. Mindig szóvá kell tennünk, amikor az emberi jogokat megsértik de nagyon ébernek kell lennünk, főleg azon országok esetében, ahol a vallási alapjogokat sértik meg. Mindenkinek jár az a szabadság, hogy élvezze vallása előnyeit és hátrányait, de mindenki azt a vallást gyakorolhassa, amelyiket akarja. De itt Európában földrajzilag olyan kontinensen vagyunk, amely eh, mindig ragyogó példája volt annak, hogy eh, tiszteletben tartották az emberi jogokat. Természetesen eh, nem lehet az eseteket összehasonlítani, de nagyon aggódom amiatt, amit a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság döntött hiszen ami Olaszországban történik, az nagyon aggasztó. Hogy most összefoglaljam mondandómat, mindig ébernek kell lennünk, amennyiben az emberi jogokat megsértik. Köszönöm, végezetül pedig Schaust úr. Elnök úr, Vietnám az utolsó hely néhány más országgal együtt, ahol egypárti rezsim működik, az internetet, a médiát cenzurázzák, és a, az emberi jogok békés gyakorlása idegen, a buddhista szerzeteseket nem tűri el, a homong népességet üldözik, sokan tájföldre menekültek, ha van még jó szándék a világban, és az ENSZ végtelen ö, ajánlásai ellenére a diktátor ö, a, ö, ö, diktátorok uralmán alapuló rezsimek soha nem lehetnek demokráciák. Köszönöm. Thank you, uh, Köszönöm. Elnök úr, tisztelt kollégák, először is Laosról szólnék. A bizottság úgy észlelte, hogy az elmúlt években javult az általános politikai helyzet Laoszban. Laos ratifikálta a polgári jogokról szóló nemzetközi egyezményt. Ez pedig a alapszabadságok megvalósulásának irányába vezető lépésnek tekinthető. Laos ezen kívül a korrupció ellenes ENSZ egyezményt is ratifikálta. Az NGO-k bejegyzését is megígérte Laos. Ez pedig a társulási szabadság első lépését jelenti, amely az ország demokratikus fejlődésének alapfeltétele. A politikai foglyok tekintetében az Európai Parlament 2009-ben többször is megemlítette a Vientiánéban történt látogatásaink után, hogy Csongcsa urat szabadon engedték. Alung Fengfang és Tong Passőt pedig jó egészségnek örvendenek. Guvangsangmani Wang egészségi állapotáról nincsenek pillanatnyilag információink. A bizottság a helyi diplomatákkal is tárgyalt, és több időközben szabadon engedett tüntetővel is beszéltünk. Azonban nem tudtuk ellenőrizni az információik helyességét. A bizottság osztja az Európai Parlament azon véleményét, hogy 158 embert tartanak fogva tájban. A Laos és a tajföldi kormányzatok között tárgyalások zajlanak, hogy a menekültek egy választásuk szerinti harmadik országba mehetnek. Ami pedig a tajföldi táborokban lévő hmongokat illeti, itt megfelelő humanitárius segítségről kell gondoskodni. Most áttérek Vietnámra. A bizottság osztja a parlament nézeteit, hogy a vietnami kormányzat ismét kemény vonalas politikát folytat. A legutóbbi letartóztatások, illetve a bloggolók és emberi jogi aktivisták letartóztatása, a vallási csoportok, a buddhisták és a keresztények üldözése mind-mind aggodalomra ad okot. Vietnám is aláírta a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményt. Felszólítjuk, hogy engedje szabadon a fogvatartottakat a Link Wang Pin vezetésével. Ezen kívül Trang Kai Han Tut és Nguyen Van Lit, akik őrizetben vannak azért, mert békésen kifejtették nézeteiket. A függetlenebb média mindenképpen hozzájárulna a demokrácia növeléséhez. Éppen ezért bátorítjuk Vietnámot, hogy olyan sajtótörvényt fogadjon el, amely a nemzetközi emberi jogi egyezmények 19 cikkeinek megfelel. Az emberi jogról folytatott párbeszéd alapján bízunk benne, hogy Vietnám megtalálja a megfelelő utat. A párbeszédet eh, fenn kell tartanunk. A párbeszéd eh, a legjobb megoldás. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Ezzel ezt a vitát lezárom. A többi vita lezárása után fog sor kerülni a szavazásra. A következő napi rendi pont öt állásfoglalás indítvány Kínával kapcsolatban és a halálbüntetéssel kapcsolatban. Először is Dekájzer asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kínával